jelentése szerintem tovább, hoz, további hozzájárulást jelent ezen terület erősödésének. Köszönöm szépen a következő hozzászóló három percben kutás úr, remélem jól említettem.